természetesen. Az utolsó jelentés következik, ugyanis a GACEK jelentés következik, az uniós polgárság problémái címmel és kilátásai címmel, úgyhogy négy percben az előadó kapja meg a szót. Mr. President, Commissioner, it is my... Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Nagy örömre szolgál, hogy én jegyzem a jelentést az uniós polgárság problémái és kilátásai témában, amelyet a Libe Bizottság a múlt hónapban egyhangon elfogadott. Az európai polgárság nem helyettesíti a nemzeti polgárságot, ez egy bónusz, amely az európai polgároknak további jogokat ad, nevezetesen a mozgásszabadságot, a konzuli védelemhez való jogot, a petíciós jogot, illetve az Európai Ombudsman intézményét. A parlament jelentése figyelembe veszi a bizottság ötödik jelentését az európai polgárságról, amely a 2004. május 1-től 2007. Eh, június 30-ig tartó időszakot öleli fel. Öt évvel ezelőtt, május 1-én eh, tíz új tagállam csatlakozott az Európai Unióhoz. Ennek a bővítésnek az eredménye, különösen következményei, különösen a közép-európai országokra eh, egy jelentős európai migrációnak adnak teret az, hogy a polgárok ezekkel a jogokkal élni tudjanak, beleértve a mozgás szabadság jogát, azt, hogy oktatáshoz jutassanak külföldön, és ez nagyon fontos. A migráció mértéke azonban a befogadó országok számára is nagy kihívásokat jelent. Ezek mind helyi, mind központi szinten jelentkeznek ezek a kihívások. A helyi kihívások különösen a helyi szolgáltatások területén jelentkeznek, lakhatás, e, alap- és másodfokú oktatás, egészségügyi ellátások. Ezek kapcsolódnak az új bevándorlók mindennapjaihoz. Az integrációt sokféleképpen próbálták segíteni, előmozdítani. Ugyanazokat a jogokat kapják ezek a frissen bevándoroltak, mint a az eredeti állampolgárok, mint a tagállam saját tagállam, tag, ö, állampolgárai sajnálatos módon tudatlanság és joghézagok diszkriminációhoz vezettek számos esetben. A LIBE rendkívül konstruktívan állt ehhez a témához pártokon átnyúló együttért, egyetértés mutatkozott a problémák. Csuk ezen jogok valós érvényesítését, így például a szabad mozgásról szóló irányelv tagállamok általi helyes alkalmazását illetően. Az európai parlamenti választások, amelyek küszöben állnak, az intézményközi munkához, munka prioritásához tartoznak. A bizottság támogatja a parlament munkáit, hogy megfelelő intézkedésekkel felhívja a polgárok figyelmét ezen parlamenti választásokra, és felszólítsa a polgárokat arra, hogy valóban éljenek választójogukkal. jogukkal Szerencsére az a helyzet, és erre külön rámutatnék, hogy nem csupán az Európai Bizottság fáradozik azon, hogy a az uniós polgárságot megvalósítsa a mindennapi életben. Más résztvevők, más szereplők is, például az Európai Parlament valamennyi 27 tagállam, a regionális hatóságok, a nemzeti parlamentek, a helyi önkormányzatok és az Európai Unió valamennyi települése fontos szerepet játszik abban, hogy az uniós polgárságot konkrét, konkrét tartalommal töltsük meg. Örülök annak, hogy a 2009-es európai parlamenti választások előtt időben közétett jelentés Gacsek asszony részéről egyes fontos szereplőket bekapcsol ebbe a folyamatba, amelyek ö, fontosak kell, hogy tegyék az uniós polgárságot valamennyi polgár számára. Azt hiszem, hogy valamennyien közös feladat előtt állunk, gondoskodnunk kell arról, hogy az uniós polgárság ne maradjon egy puszta szimbólum, hanem konkrét jogként éljék meg az érintettek, amelyet a mindennapi életben megvalósíthatunk és érvényesítenünk is kell. Merci infiniment, monsieur le commissaire. Nagyon köszönöm, biztos úr. Lezárom a vitát. Holnap folytatjuk a munkát, 2009. április 2-án csütörtökön 9-től 13 óráig az intraneten is lehet követni a vitát végezülésnek.